Ismételtem, megnyitom az ülést. Itt a harmadik fordulónak az eredményei az alelnök választásra következők. Összesen 656-an szavaztak, érvénytelen szavazat 12, leadott szavazatok száma 644. A következő az eredmény. Angelili Roberta 274, Duran Izabel 276, Kaminski Mihály 174, Cochrane Silvane, 186, Macmillan Scott Edward, 244, Martínez Martínez Miguel Angel 327-es Rachberen Dagmar 287 Project Libor 218 200, Schmidt Pál 257, Vidal Quadras Ahero 308, Wallis Diana 272 Willem Reiner, 237-es ezen eredmények alapján közlöm, hogy az alelnökök a következők. Miguel Ángel Martín Martínez, Alejo Vidal Quadras, Dagmar Roth Berend, Liber Rócsek, Isabel Duron, Roberta Angelilli. Schmidt Pál, Edward Macmillan Scott, Rainer Wieland, Silvana Kochmerit. valamennyi kolléga, akik megválasztásra kerültek az Európai Parlament alelnöki posztjára, önöknek gratulálok. Minden bizonyal együtt fogunk működni, és az alelnökök találkozója az elkövetkezendő napokban kerül megtartásra. A, 10, a házszabály 15. cikke 2 bekezdése értelmében és a szavazatok alapján kerül majd kiszámításra az összeállítás, az a valamennyi érdekelt fél és valamennyi európai intézmény tájékoztatást fog erről kapni, most pedig felfüggesztem az ülést holnap reggel 9 óráig, viszont látásra holnap.